polgár táplálásáról, ellátásáról van szó. Ha ezt nem tudjuk megoldani, akkor Európának sincs értelme. Köszönöm szépen. A szöveget szavazásra néhány perc múlva, 12-kor bocsátjuk. A következő napi rendi pontunk Patricello úr jelentése az Európai Unió űrstratégiája. Négy percre az előadónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A világűr aktuális témává vált, a médiákba elég betekintenünk. A, Galilé, a Galileo korumból múlt júniusban indult. Az Európai Unió ezzel egyre függetlenebbé válik a, az űrstratégia a világűrben navigálás terén. A Lisszaboni szerződés 198-as cikke értelmében az Európai Unió felelőssége, feladata egyértelműen a nemzeti világűrprogramok és az európai politika koordinálása, a gazdasági műszaki fejlődés és a gazdasági versenyképesség javítása érdekében van erre szükség. A szerződésnek ez egy olyan célja, amely hangsúlyozza, milyen fontosak az európai polgárok számára is a világűr szolgáltatások, a stratégia, stratégiai értelemben, gazdasági és társadalmi értelemben egyaránt. Az Európai Uniónak így lépést kell tudni tartani a fejleményekkel a világ színpadán. A, az ambiciózus célkitűzések alapjaként az európai intézményeknek megfelelő forrásokat és jogszabályi eszközöket kell biztosítania. Az elmúlt hónapokban az ITRE szakbizottságban a jelentés tervezett kidolgozásán vettem részt. Ebben a polgári kezdeményezések alapján egy űrstratégia kidolgozása volt a cél. A szöveg tükrözi az ambíciózus célokat. Elsősorban arra gondolok, hogy eh, a különböző stratégiai programok, a Galileo és a GNSS eddigi különböző bánásmódjával, vagy különböző prioritásaival eh, foglalkoztunk. Nagyon érdekes a Galileóval kapcsolatban, hiszen nagy beruházásakra is eh, sor került, 3,5 milliárdos beruházásra. De a GMS is gazdasági stratégiai támogatást érdemlő projekt. Meggyőződésünk, hogy a programok szinergiájának érvényesítésével lehet a technológiai és politikai függetlenséget biztosítani kontinensünknek. Ezzel pedig gazdasági és társadalmi fejlődést teszünk lehetővé az állampolgáraink érdekében és javára. Ez az oka annak, hogy a jelentésben hangsúlyoztam egyértelművé tettem, melyen nagyon sajnálom, hogy a bizottság a GMES finanszírozását nem vette be a 2014-2020-as több éves tervbe. Ha egy ilyen elem hiányzik a költségvetésből, akkor bizony előfordulhat, hogy az eddigi beruházások ad abszurdum feleslegesek. Kérdésem, hogy mi a bizottság stratégiája, mi a Galileóval kapcsolatos és a GMES-szel kapcsolatos további terve, hogyan akarja a bizottság racionalizálni a szervezeti struktúrákat, és a következő köl a költségek alakulását hogyan képzeli el. Elhangzott, hogy milyen fontos, hogy Európa független legyen a világos stratégiájával a harmadik országokkal való kereskedelmi megállapodásokat a kölcsönösség elvére kell egyebek között építeni, nem szabad az Európán kívüli beszállítóktól függőséget erősíteni a kulcs technológiák terén, például a rakéták beszállításával kapcsolatban. Az Európai Környezeti Megfigyelő Rendszer a fokozott kutatás mind kulcselem ezekkel tudunk a polgárok elvárásaira reagálni, ezekre válaszolni. Így tudunk egy igen messze mutató világűr stratégiát, politikát kidolgozni, de ehhez ipari támogatásra is szükség van. Nagyon fontos ezért, hogy az Európai Unió a világűr termel, a világűrrel kapcsolatos termelést támogassa. Így lehet a verseny alakította környezetben megtartani helyzetünket. Az európai iparnak jövőképre van szüksége, kilátásokra. A források, technológiák, beruházások csak így lehetnek hosszú távon biztosak. Az európai ipar a világűr know-how terén meg kell, hogy tartsa vezető helyzetét, csak így lehet aktív szereplője a világűr stratégiának. Európa politikájával kapcsolatban azt kívánom, hogy a parlament egy olyan szöveget fogadjon el a szerződés 198-as cikke értelmében, amely garantálja annak az ágazatnak a növekedését, amelynek fenntartható fejlődése fontos. Köszönöm szépen Patricello kollégának. Most itt nem terveztünk a hozzászólások során senkinek hozzászólását, a spontán hozzászólásokra azonban sor kerül Szasszána kollega az első. Panie Przewodniczący, koleżanki, koledzy. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Gyakran kell, hogy megállapítsuk, hogy a hogy a világűrrel kapcsolatos fejlesztések azok gyakran az általános társadalmi előrehaladást is segítik. Tehát a világűrrel kapcsolatos fejlesztés, kutatás rendkívüli jelentőségű összefüggésben áll az egységes európai a kapcsolatos törekvéseinkkel is. Meg vagyok győződve arról, hogy a világűr technológia növelni fogja a hajózás terén és a közúti közlekedés területén is a biztonságot. Különösen, ami az úthasználattal kapcsolatos fizetési rendszerek és a navigációs rendszerek biztonságát illeti. Azt kívánnám a jövőre nézve, hogy sokkal több világűr technológiával foglalkozó ülés legyen. Erre a tanács nem mutatkozik teljesen nyitottnak. Jobb lenne, hogyha a nemzetállamok is többet foglalkoznak ezzel a témával. Tikau asszony kap szót. Köszönöm. Mindenképpen garantálnunk kell, hogy Európa is jelen legyen a világűrben. Éppen ezért elő kell mozdítanunk az együttműködést az Egyesült Államokkal, Japánnal, Argentinával, Csillével és több érintett országokkal is. Nagyon fontos itt a kutatás és fejlesztés támogatása. A technológiai haladás nagy mértékben hozzájárulhat az Európai Unió területén a munkahelyek teremtéséhez, főleg a kis és középvállalatoknál. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a KKV-k is hozzáférhessenek az innovációs forrásokhoz. Főleg a kutatási keretprogramokon belül. Így a közös űrpiacot konszolidálhatjuk Európában. Köszönöm. Cikkel, szony. Most pedig egy kicsit lassabban, ha lehet. Hiszen eh, nagyon nehéz a tolmácsok számára, hogyha ilyen gyorsan beszél Paska úr. Az európai jelenlét a világűrben eh, a GMES eh, és a Galileo révén megvalósult. A Galileo program nem sokára az európai polgároknak is szolgáltatásokat nyújt. 2014-ben indulnak a tesztek, amelyek a rendszer interoperabilitására vonatkoznak. A GNOSS és a Galileo együttműködése, illetve interoperabilitása nagyon lényeges. Itt uh, a GPS navigációs rendszerekben. Nagyon gyorsan fejlődik a technológia ezen a területen, és azt is látjuk, hogy a Galileónak számos előnye van a versenytársaival kapcsolatban. Azonban a, bírós, a bizottságtól megkérdezném, hogy hogyan a GMES földmegfigyelő programot 2014 után hogyan finanszírozzák. Remélem, hogy a bizottság választad. Most pedig Bronz úr kap szót. Köszönöm szépen. A politik, az államok azt akarják eh, szimbolikus és monumentális formában, hogy, hogy fennmaradnak. 1492-ben eh, Spanyolország eh, fennállását, létét demonstrálandó, támogatni kezdte Kolumbusz Kristófot, aki aztán meg fel is fedezte Amerikát, minden más ország pedig azt mondta, hogy hát nem tudtuk, hogy ilyen jelentős lesz ennek az eredménye. Nagy vállalkozásokra van szükség, amely, jelent, amely nem biztos, hogy jelentős eredményeket kézzelfogható formában hoznak, de új tudást, innovációt, új ismereteket. Az igazi motiváció mégiscsak az, hogy politikai egység legitimációját biztosítsuk ezzel egyébként is. A világos az, a világűr az Európai Unió világszinten való fontos szereplő létét igazolná és betonozná be ahhoz, hogy független maradhasson, de ez a függetlenség rabszolgaság. Köszönöm. Köszönöm szépen, Buhán kollega. Köszönöm szépen, elnök úr a a Albizottságban nagyon sokat tárgyaltunk az stratégiáról. Elsősorban pedig a védelmi politika, biztonságpolitika szempontjából. Az Európai Uniónak élen kell járnia az ő stratégiában, csak így eh, játszhat eh, meghatározó szerepet nemzetközi szinten. Nagyon fontosak, hogy erősítsük az ipari együttműködést az űrpolitikában és harmadik országokkal. Egyesült Államokra, Japánra, Kínára, Indiára, szükségünk van más országokra is, olyanokra, amelyeknek jelentős potenciálja van a területen. Nagyobb tőkét kell tudnunk a magánszektorból is bevonni a GMS programokhoz. Ezt eddig még nem sikerült megtennünk. Végül, de nem utolsó sorban pedig továbbra is beruházásokra van szükség a Galileo rendszer kiteljesítéséhez nem szabad elszalasztani a pillanatot. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, és az utolsó hozzászóló Vittorio Pródi barátunk. Grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Tajáni biztos úrnak is a jelenlétért. Olyan európai infrastruktúrákról beszélünk, amelyek elengedhetetlenek az európai politikáink végrehajtásához. A GMES-nek a környezet és a biztonság terén van fontos szerepe, és elősegítheti a világszintű éghajlatvédelmi törekvéseinket is. Előrejelezheti a rendkívül időjárási állapotokat. Így hát része kell, hogy legyen az Európai Unióhoz hosszú távú pénzügyi tervezésének. Hogyha ez nem lehetséges, akkor adott esetben projektkötvényeket lehetne kibocsátani, amik a konjunktúra ellenében is biztosítják ennek a finanszírozását. Nem kételkedek abban, hogy ez a jövőnkbe való befektetés lenne, és már rövid idő alatt megtérül. Ez lenne jó út. Köszönöm szépen, Vittorio. Most a bizottság nevében a vita zárásaképpen Tajáni biztos úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai űrpolitikát a mandátumom, a biztosi megbizatásom egyik prioritásának tekintem. Az űr technológia által biztosított szolgáltatások is fontosak az európai polgárok számára, de azt is gondolom, hogy az ipari szektor is profitálhat ezekből a szolgáltatásokból. Ezreivel vannak olyan vállalkozások, amelyek a saját javukra fordíthatják ezt a technológiát. Tehát olyan űrpolitikát szeretnénk, amelyet Európában lehetővé teszi a fejlődés biztosítását úgy az egységes piacon, mint a reálgazdaságban. Voltak a múltban konkrét eredmények, szeretnék Patriciello kollégának, a kollégáival közösen végzett munkáját köszönetet mondani, és köszönöm többek közt Pródi kollégának is a bizottsági politikáért nyújtott támogatást. Úgy gondolom, hogy egy irányba húzunk mindannyian, hogyha igazi, versenyképes, űrpolitikát szeretnénk megalkotni itt az Európai Unióban. Az elmúlt hónapokban fontos eredményeket értünk el. Az EGNOS most már készen áll a használatra, októberben pedig korúról útnak indítottuk az első két műholdunkat, az első működő Galileo műholdak kilövésének napján nyolc új műhold közbeszerzésére írta ki pályázatot. És most várjuk, hogy további Galileo műholdak közbeszerzési eljárásainak az eredménye kihirdetésre kerüljön. Ezek tehát a jövőre vonatkozó előrejelzések, és ezzel 500 millió eurót fogunk megtakarítani, hogyha megnézzük a 2011-es előrejelzéseket. Ez tehát megfelel annak, amit írásos formában is önök elé terjesztettünk. A Galileo program folytatódni fog, és annak operatív szolgáltatásai 2014-ig rendelkezésre fognak állni. A teljes projekt összességében 30 műholdra fog épülni, amelyek 2020 végéig határidőben a helyükre fognak kerülni. Elnök úr, tisztelt képviselők, a Galileo programnak a végrehajtása nyilvánvalóan a költségvetésben is le kell, hogy csapódjon. Erre a célra 7 milliárd eurót irányzunk elő, tehát a Galileo program végrehajtására. Valamivel több mint egy milliárd eurót eh, a indítására a programnak, a maradék összeget pedig a karbantartásra, a szolgáltatások fenntartására irányozzuk elő. Az a megtakarítás, amely ezáltal jelentkezik, az 90 milliárd euróra fog rugni a Galileo program élettartamának végén. Nos, ami a GMS-t illeti, ezzel kapcsolatban a bizottság közleményt adott ki, amiben leszögezzük, hogy folytatnunk kell ezt a projektet, de létrehoztunk egy adhok költségvetési tételt a közösségi költségvetésen kívül, tehát gyakorlatilag a 27 tagállam egy külön megállapodást kötött, a finanszírozásról. Az elmúlt politikával foglalkozó tanácsi ülésen is elmondtam ezt. Miért éltünk egy ilyen külön javaslattal? Tudjuk, hogy milyen az általános költségvetési helyzet. A bizottság és a parlament nyilvánvalóan a tagállamoktól ambiciózus eljárásmódot vár el, de sajnos ennek a finanszírozása nem feltétlen biztosított. Úgyhogy az volt a végkövetkeztetésünk, hogy sajnos nem vagyunk abban a helyzetben, hogy valamennyi cselekvésünket a 2000 tehát a 2014-2020 közöttre tervezett cselekvéseink valamennyi részét finanszírozzuk. Fontos nyilvánvalóan az űrpolitika szempontjából a GMES projekt, hiszen lehetővé teszi számunkra, hogy a nemzetközi kapcsolatainkat is erősítsük, vannak megállapodásaink latinamerikai vállalatokkal az űrpolitika területén, és a belga elnökség alatt az Afrikai Unió országaival is szoros együttműködést alakítottunk ki az űrpolitika területén ami pedig a föld megfigyelést illeti, szintén voltak előrelépések. De hát nyilvánvalóan a reális adott körülményekkel számolnunk kell, a költségvetés olyan, amilyen, ezért hozta a bizottság azt a döntést, amit hozott. Szükségünk van az európai külpolitikára, méghozzá olyannyira szükségünk van rá, hogy a költségvetési előretekintésben úgy döntöttünk, hogy egy 80 milliárdos nagy csomag keretében, ami az innovációra és a kutatásra van előirányozva, ezen a területen is megfelelő beruházásokat irányozunk elő. Tehát ez egy további főhajtás lenne az európai űrpolitika fontossága előtt. Fontos, hogy mindannyian támogassuk ezt a politikát, és ami Parcello úr hozzászólása után elhangzott, az ebbe az irányba megy. Úgy gondolom, hogy a parlament és a bizottság az űrpolitika területén az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, években bizonyosan nagyon intenzíves cselekvő marad, és ugyanabba az irányba húz. Köszönöm szépen. Biztos úr, hamarosan 12 órától szavazunk erről a jelentés tervezetről, a következő napirendi pont pedig nem más, mint Karonna úr jelentése az élelmiszer pazarlás